bejelentése a törökországi helyzettel kapcsolatban 138 parlamenti képviselő mentelmi jogának témájában. Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy, össz, hogy elég sok csúszás gyűlt már össze, éppen ezért miután nagyon sokan kívánnak hozzászólni, majdnem mindenkinek egy percet fogok adni, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tartsa be ezt a felszólalási időt, mert én is szeretném betartatni nagyon szigorúan. Akkor most ezzel meg is adom a szót Hán biztosnak. Ő fogja megnyitni a vitát. Önni a szó biztos. Uh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Először is el szeretném mondani, hogy részvétet szeretnék nyilvánítani a nemrégi terrorista támadás áldozata és családjai felé Törökországban, illetve meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy köszöntet megyek az Európai Parlamentnek, jelentős támogatásáért, az áthogó um, napi rendért, a 2015-ös Törökország jelentését. Ezt áprilisban fogadtuk el. Az Európai Unió hajlandóságáról tehát tanúbizonyságot, a Törökország fedeltet kapcsolatok felrendítését illetően. És fontosnak tartjuk itt kritériumunkat, prioritásainkat. Nekünk is vannak feladataink, ami a politikai eh, eszmecserét illeti a terrorizmus ellenes közdelem, külpolitika, környezetvédelem, a pénzügyi támogatás nyújtást. Nagyon fontos, hogy megvalósítsuk a menekültek kapcsán, illetve beleegyeztünk a támogatásba, több mint 250 millió eurót vállaltunk, és több mint 100 milliót ki is fizettünk eddig, hogy enyhítsünk a bevándorlási nyomáson. A benchmarkok rögzítés egy fontos feladat volt, 2013 óta nem változtak, ez pedig új energiával töltötte kapcsolatainkat, nem egy, egy irány utcáról van szó, közös érdekeink megvalósításáról és egy nyitott, konstruktív párbeszédről, és ezt egy szélesebb körül regionális kontextusba is bele kell helyeznünk Szíria kapcsán Törökország fontosságú partnerünk a bevándorlási kérdés megoldásában, és nagyon sokat tett a menekültek befogadását, élelmiszerellátást illetően tisztelt képviselők. Itt azonban nem bármire adunk lehetőséget, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a jogállamiság tiszteletben tartása nagyon fontos Törökországban, különösen az ország délkeleti részén, ezt elvárjuk Törökországtól. 2015-ös Törökország jelentés óta ezzel tisztában vagyunk, és az Európai Parlament is elsorvást fogadott el mindezzel kapcsolatban. A bizottság eh, nagymértékben aggódik a parlament eh, török nemzetgyűlés döntése miatt, képviselők parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése miatt, és ez nagyon sok parlamenti képviselőt érintett. Mogherini eh, biztonságpolitikai főképviselő, és én magam eh, május eh, 20-án csatlakoztunk egy nyilatkozathoz, és fontos, hogy senkit ne érje a diszkrimináció. A bizottság ebben a tekintetben világos, és ezt az álláspontokat tartjuk. A mentelmi jog felfüggesztését kizárólag eh, az adott eset megvizsgálása után lehetővé tenni, és nem szabad, hogy politikai megfontolások alapján szülessenek ilyen jellegű döntések. A bizottság több alkalommal hangsúlyozta azt, hogy a mentelmi jogkereteit speciális objektív kritériumokat kell kötni, és azt gondolom, hogy ez minden európai parlamentre jellemző eljárás. Folyamatosan felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jogi keret értelmezése problematikus, az alkotmány ugyanígy, és ez kockázatot jelent a szólásszabadság szempontjából a parlamenti képviselők esetében Törökországban. Azt is hangsúlyozni szeretném azt, hogy bármely feltételezett bűncselekmény, amelyet képviselők követtek el, eh, fontos, hogy eh, mindenkinek joga legyen eh, a feltárgyaláshoz, ez alapvető fontosság a jogállamiság szempontjából, és fontos, hogy a bizalom megmaradjon az igazságszolgáltatási rendszerekben. Fontos Törökországon garantálni azt, hogy ezt a jogot tiszteletben tartják, nem csak az emberek számára, hanem az ország stabilitása szempontjából is. A jogállamiság nagyon fontos gazdasági szempontból is, éppen ezért a bizottság ezt az ügyet továbbra is szoros figyelme vagyja követni, és a következő magas szintű találkozón fel is fogjuk ezt vetni, illetve a török kormányt felszólítjuk arra, hogy a reformokat folytassa összhangban az európai standardokkal. A bizottság jelenleg azon fáradtodik, hogy az előkészítő anyagokat felgyorsítsa a 23-as, 24-es fejezetek esetében a jelenlegi szabályoknak megfelelően. Hiszünk abban, hogy a az igazságszolgáltatás kulcsterületein a benchmarkok rögzíte, rögzítése, a biztonság, a szabadság a legjobb módja annak, hogy folytassa Törökország a munkáját, tartsa a célját, hogy közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Éppen ezért köszönöm a ház erőteljes eddigi támogatását, és köszönöm. Köszönöm szépen, biztos. Most pedig szeretném felkérni Préda urat, hogy egy percben foglalja össze mondani valóját. Köszönöm szépen. A mentelmi jog felfüggesztése nem különleges semmilyen parlament esetében, ezt mindenféle parlament megteszi, mi is megtesszük egyébként is Strasbourgban. Azonban egyszerre 138 képviselő esetében a mentelmi jogot felfüggeszteni, ez kisé meglepő, és különleges helyzetre utal, már csak azért is, mert ezeknek a legnagyobb többsége a kurt pártól származik, vagy ennek a soraiban ül. Itt egy kollektív döntésről van szó. Olyan szempontból is biztosan mondhatjuk ezt, hogy a fontos témákban, amelyekben Törökországban egyet, együtt, Törökországgal együtt kell működnünk, migráns téma, vízum téma. Mi úgy gondoljuk, hogy csak a ott tiszteletben tartó állam lesz képes arra, hogy őt megbecsüljük mi is partnerként. Köszönöm szépen, Piri képviselője a szó. Thank you, Chair. This morning the... Köszönöm szépen. Ma reggel temették el a tegnapi terrorista támadásban meghalt rendőröket. Súlyosan elítélem ezeket a támadásokat, és mi együttérzésemről biztosítom az áldozatok családját. Semmilyen módon nem lehet legitimálni ezeket a támadásokat, és de ugyanakkor igazságos és fenntartható megoldást kell találni a kurd kérdésre. Ez mind Törökország, mind az ország délkeleti országban él, részében élő állampolgárainak érdekében van. A török parlament döntése, hogy az képviselők 138 képviselő mentességét felfüggesztette, igen aggasztó. Hiszen a dél-kelet Törökországban élő emberek képviselete szűnik így meg. Nem gondolom, hogy a politikusoknak immunisuknak kell lenniük. Nem, gond, nem értjük, hogy Törökország nagy terrorista fenyegetettségnek van kitéve, de minden demokratikus elvnek mond hogy az ellenzéket elhangozta, elhallgattatjuk, bármennyire nem szeretjük őket, ezt akkor sem lehet tenni hol, ha nem egy demokratikusan választott parlamentben kell eltűrni az ellenzéki hangokat. Mérsékletességre szólal, szólítom fel a szereplőket. Sokan um, megsértettek voltak, akik a PKK terroristák terroristán résztvevő um, HKK pártagok képét látták. Ez érthető de ezt a megosztottságot csak úgy lehet megosz, meghaladni, hogyha a jövőbe tekintünk. A ö, megosztott parlament, vagy a felfüggesztett parlament épp úgy nem megoldás, mint a katonai támadás. Mindez persze negatív hatással lesz az EU-Törökország kapcsolatra is, hogyha az elkövetkező hetekben azt látjuk, hogy demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőket börtönbe csuknak, egy vitatható terrorista elleni törvény alapján, ez biztos, hogy veszélybe sodorja a vízumentesség kérdését. Nem fogadjuk el, hogy újságírók, tudósok, parlamenti képviselők kerülnek börtönbe azért, mert a szólásszabadság jogával élnek. Az EU, az EU mindent megtesz a béke folyamat újra megindítása érdekében, de ennek a folyamatnak Törökországban kell megkezdődnie. A képviselők háza, a parlament volna egy logikus hely erre, éppen ezért felszólítom az összes török pártot, hogy szálljanak síkra a terrorizmus ellen, és minden török állampolgár érdekében vessenek véget a vérontásnak. Marias, un minut. Köszönöm szépen. Mária Szúr, egy percben. A török rezsim még most is átmegy mindenféle jogon, mert úgy gondolják, hogy ők megtehetik azt, hogy 138 demokratikusan megválasztott képviselőnek a mentelmi jogát egyszerűen felfüggesztik. Ez 25 millió személyt jelent, az ő képviselőikről van szó. Ugyanakkor elképesztő az is, hogy az Aya Szofiát most újra mecsetté akarják alakítani. Mogherini asszonynak írtam egy levelet, hogy lépjen közben, hogy végre ennek a történetnek legyen vége. Az Aya Szofiát nem lehet átalakítani, hiszen ott most már napi szinten olvassák föl a Koránt, ez pedig az ortodox vallás ellen egy elképesztő arcúcsapás. Ez provokáció a kereszténységgel szemben. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió ne hajbokoljon a szultánoknak. Lambsdorff képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Minnyáján parlamenti képviselők vagyunk itt a tisztelt házban, és vannak olyan helyzetek, amikor eh, egy kolléga mentességét fel kell függeszteni, vissza kell vonni, de az az elképzelés, hogy mi a parlament több mint száz kollega mentességét függesztenénk fel, állítólagos cselekmények miatt, amelyek a kis ügyek miatt, ügyektől terjedően a legsúlyosabb vádakig terjednek. Hát ez teljesen abszurd, egyetlen parlamentben se lehet ilyet tenni. Több mint meghökkentő, hogy a nagy török nemzetgyűlés emellett a döntés mellett döntött. Még egyszer megnéztem a kopenhágai kritériumokat, és ez vonatkozik minden olyan államra, amely tagállama akar válni. Az egyik kritérium azt mondja, intézményi stabilitás, demokratikus jogállami rend, az emberi jogok tiszteletben tartása és a kisebbségek tiszteletben tartása és védelme. Ha egy par- parlament maga szünteti meg a saját működőképességét, azáltal, hogy 138 kollega mentességét vonja vissza, akkor az intézményi stabilitásról nem beszélhetünk. Az, hogy kisebbségeket védenének, hát erről sem beszélhetünk, hiszen ezek az intézkedések elsősorban a kurd kisebbséget sújtják. Hogyha valakit legálisan választottak meg, akkor mandátumával legálisan kell, hogy éljen, tehát megfélemlítés és önkény nélkül, és az önkéntől való félelem nélkül kell, hogy működhessen, végezhessen munkáját. Nézzük meg a más török intézményeket. Például a Nemzetközi Bíróság megállapította, hogy a legfelső bírósági testülete átpolitizált, nincsen független bíróság. Nézzük meg a Dohán csoport elleni fellépést a sajtószabadság tekintetében, vagy nézzük meg, hogy mit történik, hogyha a május 1 a Taksim téren akartak tüntetni a szakszervezetek, hol van a gyűlökezési szabadság. A katonaság egész egyszerűen nehéz helyzetbe került, és most pedig a kurdokat sanyargatják, a HDP-t hozzák nehéz helyzetbe. Egy kérdést kell feltennünk a törökök érdekében. Jobbá válik-e a biztonsági helyzetettől Törökországban? Azt hiszem, hogy éppen, hogy nem, és éppen ezért nem csak európai szempontból, hanem a török állampolgárok szempontjából is nagyon kontraproduktív, ami történik. Doamna Zimmer, 3 minute. Zimmer asszony. Herr Präsident, Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, éppen egy éve történt, hogy a HDP választási sikert könyvelt el múlt év június 7-én. Június 7-én Erdogan pedig aláírta azt a törvényt, amely 138 képviselő mentességét vonja vissza. Ezt most már nem tekinthetjük az elnök egy formális lépésének, nem. Ez egy komoly lépés a prezidiális, az autokratikus elnöki rendszer irányába. Az AKP által dominált népképviselet visszaél a saját hatalmával, és ezzel a török demokráciát sérti meg. Ez a törvény ugyanakkor kihat arra is, hogy a képviselők hogyan végezhetik a saját munkájukat. Megdöbbent azt látnunk, hogy a 21. században Európában a félelem és a megfélemlítés klímáját lehet létrehozni, hangulatát lehet létrehozni. Ez nem csak a HDP képviselőire vonatkozik ez. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen abszurd az, hogy mondjuk a német Bundestagban egy határozat alapján, meghozott al- határozat alapján Erdő milyen követelésekkel lép fel, vagy például kiderült, hogy be akarják perelni azokat a Bundestag képviselőket, akik megszavazták ezt a határozati javaslatot, akkor azt mondhatom, hogy a véleményszabadság és a demokrácia ellen küzd Erdoğan e, hogyha az Európai Parlamentben alkalmaznák Erdoğan e, elveit, akkor legalább a képviselők kétharmadának mentességét vissza kellene vonni, hiszen Erdoğan a szabadságot támadja meg. Arra szeretnék utalni, hogy a HDP képviselői között kettő van, akit jól ismerünk Lella számán, aki tőlünk kapta meg a Szaharov díjat, azért, mert ragaszkodott a parlamenten belül a szólásszabadság, a szólásszabadság jogához, és az a képviselő, aki itt tanulta meg a demokratikus munkát, és őt most nehéz helyzetbe hozták. Nem lehet ezt elfogadni. Fel kell szólamolnunk, itt többről van szó, mint erről a konkrét ügyről. Hogyha a bizottság azt mondja, hogy bízni kell az igazságszolgáltatásban. Azt kell, hogy mondjam, hogy Erdoğan hatalma alatt 3228 ügyészt és bírát helyeztek át. Hogyan bízzunk ezen feltételek mellett az igazságszolgáltatás rendszerében? Követelem, hogy másként bánjunk Törökországgal, ez elfogadhatatlan, ami történik, a közös európai eh, szabadság és demokrácia értékét lábbal tiporják itt. Köszönöm, Valeró képviselő két és fél percben. Tack, herr talman att bli folkvald i Turkiet är inte... Köszönöm, elnök úr. Törökországban a képviselők számára mindez nagyon veszélyes lehet, hiszen valaki a véleménye miatt kerülhet börtönbe. A HDP, a zöldek és nagyon sok demokratikus csoportosulás számára sikerült az, hogy bekerüljön az Európai Parlament, illetve a Török Parlament az elmúlt évben kevesebb mandátumuk van, és ez egy nagyon csúnya választási eh, kampány volt. Mi állásfoglalási indítványunk azt írjuk eh, bele, hogy a fenyegetés ellen vagyunk, illetve az ellenzéki a diszkrimináció ellen. Az erőszak van érvényben, és az egyes jelölteket szeretnék eliminálni. Ezt pedig elítéljük. Mindez a demokratikus HDP pártot is érinti. Május 20-án Törökország hozta ezt a határozatot, és ez leginkább a HDP-re céloz. Ugyanarról törvényről van szó, amely ugyanolyan nehéz, amikor a vízumkönnyítésről van szó. Tehát eh, ez a törvény teljesen más, mint ahogy mi a sajtószabadságot, a vélemény, vélemények szabadságát érintjük. Török, ha mi török polgárok lennénk, és Törökországban élnénk, akkor ugyanilyen nehézségeink volnának. De a korrupciós botrányok is erre utalnak a mentelmi jogot miért nem ügezték le, például az elnök és a parlamentagjai esetében. Tehát a vízunkönyítésnél milyenek a kritériumok? Parlament ezzel kapcsolatban is nyilatkozott. Elmondtuk azt, hogy az Európai Parlament a terror ellenes törvények kapcsán elmondta már a céljai, a szervezet bűnözés és a propaganda kapcsán is. Éppen ezért nagyon nehéz definiálni azt, hogy mi minősül bűncselekménynek Törökországban. Nem szabad bizonyos politikusokat erre részesíteni. Az elnök meg szeretné változtatni az alkotmányt, több hatalmat szeretne magának, és a képviselők, a tudósok, a bírák, az újságírók az áldozatai minden akik a jogállamiságban eh, hisznek. Ez pedig szégyen. Castaldo, un minut. Köszönjük Castaldo képviselő, egy percre kapszó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Mi az értelme szavazni Törökországban? Hiszen hatályba lépett ez az új törvény, az és megváltoztak a török parlamenten belül a erőviszonyok, legalábbis, hogy eddig még nem történt ez meg, akkor igen hamar ez be fog következni. És mindent megtesz az elnök azért, hogy a kezében összpontosítsa az összes hatalmat. 138 kurd parlamenti képviselőtől vonják majd meg a képviseleti jogot, azt hiszem, hogy pontosan ezért van az, hogy polgárháborúhoz közeli állapot állt elő a törökországi Kurdisztánban. Nos, azt gondolom, hogy nem szabad azt a politikát folytatnunk, hogy gyáván nem merünk erről beszélni. Ezzel a Törökországgal nem lehet barátkoznunk, hiszen ők sárba tiporják az emberi jogokat, a demokráciát, nem az a baj, hogy Erdogán ezt teszi, hanem hogy Európa csöndben figyeli mindezt. Köszönöm szépen, Ferran képviselő, következik egy perc. Toujours plus, monsieur. Erdogánból egyre több van. Először a migránsokkal zsarolt minket, most meg itt az újabb tette. Eltünteti egy csapásra az ellenzékét. Nos, sajnálatos módon Európa ismételten csöndes. Törökország igenis fenyegetés Európa számára. Az NF frakció szembeállítja önöket a felelősségükkel. Mire várnak, kollégák? Miért nem kérik önök is hozzánk hasonlóan, hogy vessünk véget Törökország csatlakozási tárgyalásának? Önök úgy gondolják, hogy az Erdogán féle modell kompatibilis az európai értékeinkkel? Köszönöm. Sinadinos, un minut, 30 de Másfél percre Sinadinos képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, Törökország a török terület görögöktől, kurdoktól ellopott terület, a történelem e, erre a tanunk. És de a mi törökök már akkor Kurdisztánban éltünk, amikor a, a, a törökök még Mongóliában lóháton lovagoltak. Itt voltunk, és itt is maradunk. A modern Törökország történelme, a kevesebb mint száz évre tekint vissza, miközben Kurdisztán több ezer éves történelmel rendelkezik. fenyegették őket, te kurt rongy golyót a fejébe, véged van, ilyeneket vágtak a fejéhez. Schulz úr engem nemrég megbüntetett, kit büntetne hasonló esetben, a török képviselőt vagy a kurt képviselőt? A történelmi tényeket említő kurd volt a hibás, akkor is, hogyha szabályt sértett, vagy a, a szabályokat lábbal tipró törökök. Az Aja Szófiát sem tartják már tiszteletben, pedig hát ez az egész emberiség számára fontos műemlék könyvárusként, volt könyvárusként Schulz úrnak a történet jobban kellene ismerni. Köszönöm szépen, Sommer asszony. Erdogan elnök minden európai alapvető értéket lábbal tipor, a mentelmi jogok felfüggesztésével még egyszer arcul csapta az Európai Uniót. Ez csak arra jó, hogy a kormány kritikusokat terrorizmus vágyával kiiktathassa a török ellenség, ellenzék sorsa így meg tud pecsé, pecsételődni, és meg is fog pecsételődni. És aztán szabad utat adnak majd egy új választáshoz, ahol nyilván Erdogan pártja kapja majd azt a többséget, amely szükség lesz, amelyre szükség lesz ahhoz, hogy elnöki diktatúrát alakítson ki. Tragikus helyzet ez de az Európai Unió számára is nagyon nagy problémát jelent, hiszen megbízható Törökországra van szükségünk szomszédként, akivel együtt tudunk működni. Te, hogyha ez nincs meg, akkor reagálnunk kell, és abba kell, fel kell függeszteni a tárgyalásokat Törökországgal, amíg vissza nem vonják ezeket a lépéseket. Landulakis kolléga egy percre. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném együtt érzésebről biztosítani az áldozatok családjait. Erdogan úr Törökországot visszavezeti a politikai középkorba, ennek az eredménye pedig nem más, mint az, amit az emberek, a török nép minden nap láthatnak a saját szemükkel, azzal terrorizmus, terroristák támogatásával vádolja a parlamenti képviselőket, mi pedig ölbetett kézzel ülünk csak azért, mert kurdokról van szó, mi semmit sem teszünk, semmit sem mondunk. Terrorist szocialistáknak nevezett német képviseleket, a világ örökség részét, az Aya Szófiát is semmibe veszi, propaganda célokra használja. Erdogan láthatjuk, hogy az európai perspektívát zárja be Törökország előtt. De Meszmáker úr, köszönöm szépen. Nos, sokak, igen, komolyan aggódnak a helyzet miatt, el kell mondjam, hogy én is aggódom. Méghozzá amiatt, hogy az Európai Bizottság mennyire vesztette el a ö, valósággal ö, a viszonyát, ö, mert Kurdisztán, ö, a kurdok kurdelenességről beszélünk. Itt az idő, hogy a politikai ellenzék hangját is meghalljuk. 130, több mint 130 képviselő ö, mentemi jogát me, függesztették fel. Olyan emberekről beszélünk, akik szabadon választott politikusként embereket képviselnek. Tehát állandóan normákról papolunk, miközben ilyen esetben semmit sem teszünk. Az Európai Bizottság mit gondol ez ügyben? Azt mondták, hogy nagyon aggasztó a helyzet az önök szempontjából nézve, de hát ez édes kevés. Amit önök tesznek, az semmi az Európai Unió miért hagyja, hogy Erdogan zsaroljon bennünket a menekült válság ügyében kötött megállapodás miatt? Ez nem egy bianco check. Ezzel nem hatalmaztuk fel Erdogánt arra, hogy lábbal tapossa az emberi jogokat, az a humanitás alapvető értékeit, amelyeket Európának meg kell védeni Ez Sáke asszony egy percben. Mike. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr! Elfogadhatatlan, hogy a bizottság és a tagállamok ilyen mértékű kompromisszumra készek az Európai Uniós értékekkel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy abban reménykedünk, hogy a határainkat védjük azzal, hogy a Törökországgal lepaktálunk, de nagyon fontos az, hogy azt a 72 feltételt teljesítse Törökország, amiben ő maga is megegyezett 2013-ban, hogy a vízummentesség megtörténjen. Nos, a terror föl kell lépni, és a török képviselők el kell, hogy határolják magukat az erőszak használatától. De eset, esélyt kell adni nekik arra, hogy demokratikusan képviseljék a szavazóikat. Az, hogy ilyen tömegesen megvonják a mentelmi jogot a képviselőktől, az normális, és a HDP tagok, pártagok számára ez különösen súlyos. Arra kérem önöket, hogy mi, az EU, a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően lépjünk föl, természetesen Törökországnak ezt kell tennie. Több kompromisszumra nem vagyok hajlandó, sem a migrációs paktummal kapcsolatban, sem a terrorista ellenes jogszabályok teg, kontextusában, hogyha az EU a világban vezető szerepet akar elvállalni, akkor ez tehetetlen. Hágyi Georgiou képviselő következik. Köszönöm szépen részvétemről szeretném biztosítani a tegnapi terrorista támadás áldozatait és családjaikat, ilyen barbár tettet nem lehet semmivel megmagyarázni, de ez amit Erdogán úr tesz, az mint egy szétrobbantja a török köztársaság alapjait. A kurdokat elüldözik otthonukból, és egyértelmű az a szándék, hogy a kurd, a kurd lakosságot eh, le akarja győzni, mint egy, tehát dominálni akarja őket Erdogán ne adjunk olyan, ne keltsünk olyan benyomást, hogy elfogadjuk azt, hogy Törökország számára zsarolás tárgya az, hogy befogadja a menekülteket. Egyértelmű üzenetet kell küldeni Törökország felé. Az, amit Erdogán tesz, egyértelműen bomlasztja a kapcsolatát az EU-val. Ská kolléga, köszönöm szépen. A mentelmi jog megvonása egyértelműen jogsértés, és emögött az áll, hogy a HTP frakciót, sőt az egész pártot elhallgattassák. Ez teljes mértékben antidemokratikus lépés, és egy teljes demokratikus pártot tesz bűnössé, amely e, a lakosság, sőt a szavazók egy nagy részét képvisel, hiszen nem csak kurdok szavaztak a HDP-re, hanem sok más olyan ember is, aki e, más jövőt képzel el Törökország számára, aki úgy gondolja, hogy az emberi jogok, a, e, a szólásszabadság, amit mi is támogatunk, számukra is a jövőt jelenti nagy szégyen, hogy a kurd konfliktus most ismét kipattant, és igen sajnálatos is, hiszen Erdogán is megígérte, hogy meg fogja találni a megfelelő megoldást. Most pedig már több mint száz polgár halt meg, házakat bombáznak. A terrorizmust ilyen eszközökkel nem lehet megszüntetni, csak szítani lehet itt az ideje, hogy az Európai Unió és a tagállamok is határozottan reagáljanak erre, és halá, húzzák alá, hogy milyen értékeket képviselnek. Nem maradhatunk csendben nem, amikor, amikor a szólni akarókat elhallgattatják. Nagyon sok hibát elkövetünk az Európai Unió részéről, és aztán a tagállamok részéről is, és ezek, ezzel Erdogán csak erősebb lett. Most nem hallgathatunk el, támogattunk el ezeket az embereket, mert úgy egy jobb Törökországot tudunk teremteni. Obermeyer úr a szó egy percre. Elnök úr, ezek az, e, az Erdogán azt e, azzal kezdte a mentesség jogi megvonásáról szóló bejelentést, hogy e, hogy az árakat nevezzék meg, és akkor arra ő cselekedni tud, de Törökország most pontosan a demokráciát bontja le, és most az új tárgyalási, tárgyalási folyamattal megpróbál minden, minket zsarálni, a, zsarolni. Merkel asszony megmentéséről itt van csak szó, és arról van szó, hogy az Európába érkező menekülteket tartsuk távol Európától. Ezzel a lépéssel viszont új menekült hullámmal fenyegetik Európát, és Németországot egyaránt egyszerűen zsarolnak minket. Ezzel én úgy gondolom, hogy ideje annak, hogy Európa fölébredjen. Korvin Mikke kollégája a szó. Bernadette tő életfogytiglanra ítélték, de amikor képviselő volt, akkor mégis elvitték a képviselőházba az Egyesült Királyságban, mert hát a képviselőségtől nem fosztották meg. Az még az Adolf Hitleri náci Németországban is voltak dolgok, amiket tiszteletben tartottak, az ellenzék másképp kezelték, hiszen még akkor is, hogyha egy pár hónap múlva később Adolf Hitler abszolút hatalomra került, úgy tűnik, hogy Erdogan úrnak semmi sem szent, főként az, ami most történik, ez elképzelhetetlen lett, nem már hol máshol. Miért támogatjuk mi Erdogan urat az Európai Unió részéről? Nos, 30 milliárd milliárd eurót adtunk Törökországnak, és közben minket zsarol gyakorlatilag, zsarolási potenciál rendelkezik, bármit tehet látszik, hogy merre eh, haladnak a dolgok. Erdogan úr eh, e-, egész Európát fenyegeti, Törökország nagyobb eh, fenyegetés jelent Európa számára, mint a menekült hullám maga. Köszönjük, Sojdrov asszony egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, biztos úr. Úgy érzem, hogy ma így válasza egész egyszerűen nem volt elég. Mit várunk az Európai Bizottságtól? Nos, azt, hogy emelje fel a hangját, amikor a demokratikus alapelveket lából tiporják. Pedig én annak idején támogattam az EU török megállapodást, ugyanakkor most azt látom, hogy a kurd párti képviselők elleni nagyon durva lépések egyszerűen tűrhetetlenek, hogyha komolyan gondolják, gondolja a két fél, mindkét fél a vízummentességet, akkor bizonyos alapvető dolgokat mindenkinek tisztebbnek kell tartani, a Törökországnak is. Hogyha ez nem történik meg, akkor a vízummentességről még csak nem is tárgyalhatunk. Egy kékkártyás kérdést szeretnének önhez intézni, Szanyi úrtól elfogadja? Oké. Okay. So, Mr. Sanyi. Parancsoljon, Szanyi úr

Ano, já tedy odpovím na tuto vaši otázku. Igen, nos, megpróbálok akkor válaszolni az ön által felvetett kérdésre, nagybecsült képviselőtársam. Szerintem Putyin úr nem követendő példa, ahogy Erdogan úr sem követendő példa, mert a polgári jogokat nem tartja tiszteletben. Ez a válaszom. Biden úr, kollégája a szó egy percre. Tisztelt kollégáim, a mentelmi jog minden demokráciában nagyra értékelt jog. Ennek a megvonása megint egy olyan helyzet, amely meg bebizonyítja, hogy milyen helyzet van Törökországban. Megint aggódnunk kell azon, hogy most kollektív büntetést fognak alkalmazni. Ö, és Feléknász Uka vagy más olyan emberek sorsát fogjuk viszont látni, akik nemrég itt jártak a házban, és ők is teljesen gyanú felett álltak, és arról beszéltek kurtként, hogy a kurt kérdést békésen kell megoldani. Köszönöm, Charles Tanoké a szó egy percre. Stripping... Elnök úr, az, hogy a parlamenti mentelmi jogot megvág, meg elveszik a képviselőktől, parlamenti képviselőktől, ez demokratikus helyen, például itt a tisztelt házban, ez üdvözlendő lenne, de jelen esetben sajnos itt politikai okokra vezethető mindez vissza, ez egy kollektív büntetés, alapvetően az a célja, hogy a kurd HDP pártot meggyengítsék a délkelet Törökországban a PKK harcokkal kapcsolja ezt össze Erdogán. Hihetetlen elnöki jogkörei vannak Erdogánnak. Úgy tűnik, hogy mintha szultáni palotát építene, szimbolikusan is. Száz. Az re, népszavazás 367 szavazat kell ahhoz, hogy az alkotmányt megváltoztassák. Most a miniszterek azt nézik meg, hogy a, pártjukon kív, a párton kívül, a honnan párton kívül honnan lehet még támogatást szerezni. A HNP párt 20 év után most, lesz, most vezető párt lesz, és Erdogán pedig a korábbi riválisával lepaktál. A lényeg az, hogy, megkap, hogy meg, a lényeg az, hogy megkapja a többséget a nagy török népgyűlésem. Ez pedig, ez csak a legutóbbi. Ezek csak a legutóbbi változások, az egyértelmű, hogy az értékek nem valósulnak meg, egy nihilista, autokrata agendát visz Erdogan Törökország NATO NATO tagállam, és szeretne Európához is csatlakozni. Nos, Erdogan, Erd, Erdogan olyan országá változtatja az országát, mint amilyen 20 évvel ezelőtt volt. Köszönöm, Weigl úr! spoštovani procesi proti poslancem ki se začnejo z grobimi verbalnimi napadi különböző támadásokkal kezdi a képviselők ellehetetlenítését Erdogan, mindenféle komplottal vádolja őket. Nos, Törökországban jelenleg ez a helyzet, pedig Törökország stratégiai partnerünk. A mentelmi jogokat elvették a parlamenti képviselőktől, ez mindenképpen elítélendő. Törökországban, gyorsan, vagy Törökországban gyakran lecsapnak a terroristák, ez komoly gond a régióban is, de ez ránk is hatással van. A legrosszabb lehetőség Erdogan számára pontosan az volt, amit meglépett. Tehát el kell ítélni ezt az autokrata rezsimet Törökországban. Vajon van még, van-e még idő arra, hogy a közös érdekeinket újra definiáljuk? Én ezzel egyet értenék. Szövetségeinket nem lehet így kezelni. Köszönöm, Verzsias! Köszönöm, elnök úr. Tegnap június 7-én a választásokra szinte pontosan egy évre kollektíven mentelmi jogát megszüntette 138 parlamenti képviselőknek, köztük több mint 50 HDP képvis, HDP-s képviselőt is. Ez nagyon szimbolikus, de Nagyon sok minden elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogy haladnak a, a dolgok Törökországban, ugyanakkor most átléptünk egy újabb határt ezzel, ami most történt. 95-ben Szahrovdíjat ítéltünk egy kurd vezetőnek. Most újra azzal fenyegetik a kurdokat, hogy képviselőket ráadásul, hogy börtönben találhatják magukat parlamenti képviselőként nem hunyhatunk szemet ezen dolgok felett, éppen ezért szolidaritásra szorítunk fel mindenkit, hogy védjük meg ezeket a képviselőket. Azt hiszem, hogy hatékony, erős politikára van szükség. Az elnök megszakítja képviselőasszonyt. Maragál úr kép következik egy percben. Köszönöm szépen. Tegnap pontosan egy éve volt annak, hogy a történelemben először egy kurd párt belépett a török parlamentbe, 13%-ot kaptak. Egy évvel ezután, tehát ma, deszkreditálási kampányt indított az elnök. 180 fokos fordulat következett tehát be. Erdogán alkotmányügyi, alkotmányos reformmal elvette ezektől a képviselőktől a mentelmi jogukat. Ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy pert indítanak ezen kurd képviselők ellen, valószínűleg be is börtönzik őket. Egy év telt el azóta, hogy mindenki nagy reményeket fűzött a demokratikus nyitáshoz. Most pedig ott tartunk, hogy nagyon nagy a fegyveres konfliktus esélye, és láthatjuk, hogy a, már tegnap is lesújtottak a terroristák. Törökországban ma egyértelmű a, disz, a, egyértelmű a probléma, nagyon rossz helyzetben van a demokrácia, a szabadság is. A török társadalomnak kell saját sorsáról döntenie, nekünk pedig demokratikus alternatívát kell nyújtanunk, mutatnunk. Minut, Epitideos kollégáé a szó. 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen a szót. A török parlament néhány nappal ezelőtt úgy döntött, hogy 138 képviselő mentelmi jogát megvonja, közöttük 103-an a HDP tagjai, egy politikai erő, amelyet szeretnének tönkre tenni. A délkeleti kurdok elleni akciókat ugyanis ők szeretnék megállítani, és ezért szólaltak fel. Erdogán elnök ugyanakkor a terrorizmus elleni törvény alapján akarja őket megvádolni és elítélni, börtönbe küldeni, gyakorlatilag azért, hogy elveszítse a politikai pártjuk a politikai hatalmát és befolyását. Ez a lépés antidemokratikus lépés, és el fog, fel fogja szítani az országban létező már amúgy is nagy erőszakot. De az a kérdés, hogy miért nem vagyunk meglepve? hiszen illetve hogy miért lep meg minket az, hogy ezt megtette, hiszen eddig is elfogadtuk őt, sőt, tárgyaltunk vele. Vele együtt próbáltuk megtalálni a migrációs válságra a, hely, a megoldást. Elfogadtuk őt. Ö, gyakorlatilag ugyanazt tesszük, amit Erdogán, mert elfogadjuk, például elfogadtuk azt, hogy görögországi ellenzéki parlamenti képviselőket is börtönbe küldjenek, most pedig egyszerűen bohócot csinálunk magunkból, illetve engedjük, hogy bohócot csináljon Erdogán belőlünk. Hogyha Erdogán megkérdezte volna tőlünk, hogy megtegye ezt, mit válaszoltunk volna? Van-e egyáltalán bármi bátorság bennünk? Van-e bennünk annyi ö, határozottság, hogy a tárgyalások felfüggesztésével fenyegetjük őket? Kész vagyunk-e arra, hogy a PKK-t elfogadjuk? Köszönöm, hölgyeim és uraim! Európának szüksége van Törökországra, és Törökországnak is szüksége van Európára, ugyanakkor mindkét félnek tartania kell magát a játékszabályokhoz. Sajnálatos módon ez egyelőre nem így van. A török alkotmány módosítása, amely megfosztotta az ellenzék jelentős részét a mentelmi jogától, egyértelműen politikailag motivált lépés. Nagyon komoly lépés, amelynek nagyon komoly következményei lesznek. Törökország vízummentességet szeretne kapni az Európába utazás tekintetében. Ugyanakkor ehhez az a legkevesebb, amit elvárhatunk, hogy a demokratikusan választott ellenzéket ne üldözzék. A tegnapi isztambuli erőszakos események is a helyzet el folyulásának következménye e hasonló tendenciát várhatunk. Köszönöm, Valencián asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy ez a vita egy nappal egy szörnyű terrorcselekmény után történik. Isztambulban történt ez tegnap, úgyhogy mindannyiunknak emlékeznünk kell az áldozatokra. Ne felejtjük el, hogy Törökországnak van egy nagyon súlyos terrorista problémája. A terrorizmus elleni harcot folytatni kell, de ez sosem lehet a demokrácia és a szabadság ára. Ez az üzenetem. Tehát támogatjuk a terrorizmus elleni harcot, de tartsák tiszteletben a szabadságot és a demokráciát. Nagyon-nagyon rossz híreket kapunk Törökországból. Erdogán tette egyértelmű, jogi, jogi aktivistákat, újságírókat üldöz. Nagyon-nagyon nagyon-nagyon lenézően bánik a török nőkkel. Egy ilyen üzenetet is kaptunk Törökországból éppen ma. És éppen ezért nekünk komolyan kell aggódni amiatt, hogy a jogállamiság állapota romlott Törökországban. Erdogánnak és Törökországnak vissza kell térni a demokrácia béke útjára, a párbeszéd úgy, ö, útjára, és ebben Európa barátja lehet, addig pedig nem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Henkel kolléga egy perc. Elnök úr, 60 iszlám, iszlám ország közül Törökország volt az, amely elindult a demokrácia, az emberi jogok és a nők, nők egyenlőségenek biztosítása útján. Talán még Tunézia ment vele. Erdogán diktátorként viselkedik, és az AKP AKP-tól, AKP elhatárolja magát a PKK-tól, sőt, még egy olyan öngyilkos merényletről is szó volt, ahol kurdokat öltöttek meg. Tehát Erdogán nem mutatkozik megfelelően megfelelőnek a szerepére. Köszönöm. Un minut. Kriszogonosz úr, a szó egy percre. A szemi autokrata török rezsim a parlamentarizmus tól elmozdulóban van és diktátor, dik, diktatúrába hajlik át. Erdogan szítja a gyűlöletet annak érdekében, hogy a saját hatalmát konszolidálja, a az isztambuli bizánci falaknál ö, ha, Konstantinápoly 600 évvel ezelőtti elesését ö, ünnepli, az ottománok örmények elleni ö, győzelmét ünnepli, és mindezt azért, hogy az örmények ellen száz évvel ezelőtt elkövetett népírtást igazolja. Most pedig a a délkeleti tartományokban élő kurd kisebbség ellen is fordul, és úgy, tűn, úgy, úgy dönt, hogy a HDP párt tagjait a mentelmi jog megvonásával fogja elhallgattatni. Politikai, gazdasági szankciók eszközével kellett megállítanunk. Köszönöm szépen. Június 7-e szimbolikus dátum. Tegnap, éppen egy évvel ezelőtt volt az, hogy a HDP eh, győzedelmeskedett a választásokon 30%-ot kaptak. A kurdok szavaztak rájuk, de mások is, progresszívek, liberálisok, mindazok, akik európai Törökországot szeretnének, és akik politikai megoldást szeretnének a törökök és a kurdok között. Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen tegnap írt alá egy jogszabályt eh, Erdogán, amelynek keretében, vagy amelynek segítségével 138 képviselőtől vonta meg a mentelmi jogát ilyen demokrat, demokrácia ellenes módon. Ez egy nagyon komoly csapás a demokráciának és a jogállamiságnak Törökországban. Az, arra kérem a bizottságot, hogy, eh, demok- hogy Törökországnak ne engedjék meg, hogy rövid, eh, rövidített úton kapja meg a vízummentességet. Ez a jogszabály is egyértelmű. Nem, tudjuk, nem tudunk megbízni Törökországban. Nem lehet Törökország a mi migránsválság megoldásának kulcsa. Köszönöm, Kefalo Janis kolléga következik, egy perc. Köszönöm, elnök úr Először is szeretném együttérzésemet kifejezni a legújabb, legfrissebb Isztambul központjában elkövetett terrorista cselekmény áldozatai iránt, illetve aggodalmaknak is hangot adnék, illetve szomorúságomnak, amiatt, hogy 1934 óta, 82 év óta először a török kormány az Aja Szófiában is lehetővé teszi azt, hogy a, a Ramadan alatt a Koránt olvassák. Ez a világörökség része az UNESCO védelme alatt áll. Ez tulajdonképpen egy szimbolikus tett. Szeretnénk hogy egyébként, hogy Törökország szimbolizál, stabilizáló szerepet játszon a régióban, de Törökország inkább eltávolodni látszik a demokráciától, egy elnyomó iszlamista elemekkel tarkított rendszeré kezdi alakítani magát, a vezetője egyre távolabb viszik az Európai Uniótól. Tegnap alkotmánymódosítás történt Törökországban. Ezt, ennek az lenne a lényege, hogy a mentelmi jogától megvonjon bizonyos parlamenti képviselőket, ez egy nagyon aggasztó dolog. Erdogan történelmi történelmi mérföldkőnek az évforduló jelentette ezt. Sok kollégával együtt néhány héttel ezelőtt írtunk egy levelet, melyben felhívtuk erre a figyelmet. Nos, egyértelmű, hogy, a, a, hogy mire törekszik Erdogán, mindent megtesz azért, hogy a katonaság és a titkos szolgálat kezében nagyon nagy hatalom központ, központosuljon, a terrorista cselekményekre is próbál reagálni, de említettük már, hogy nem szabad összekeverni ezt a demokrácia és a demokrácia megsértését. Domnul Jambaski, un minut. Jambaski képviselő egy... Gratulok, kollégém! Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Törökország Erdogan vezetése alatt újra bebizonyította, hogy a demokratikus elvekre figyet hánynak, nincs helyük az Európai Unióban. 138 parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztése a demokrácia ellen elkövetett büntet. Lássuk be, hogy a kurd dokkal szimpatizáló párttól akarnak egész egyszerűen megszabadulni. Azon sem lepődnék meg, hogyha ez polgárháborúhoz vezetne. Éppen ezért meg kell állítanunk Erdogánt, a tanácsnak és a bizottságnak az emberjogi záradékot kellene életbe léptetni, azonnal befagyasztani a tárgyalásokat Törökországgal. Az Európai Uniónak az európai értékeket kell védenie. Itt az ideje, most jött el annak az, az ideje, hogy cselekedjünk, tegyünk valamit. Nem igazi partnerünk zsarol bennünket. Huariszti úr, köszönöm szépen, nem csupán 138 képviselőt támadtak meg, nem a demokratikus rendszer maradványait rázta meg alapjaiban ez. Tehát Erdogan sárba tiborja a demokráciát. Erőteljes üzenetet kell elmondanunk Erdogannak. El kell ítélnünk azt, amit Erdogan tett, és eh, el kell mondani azt, hogy nem értünk ezzel egyet, ezzel a jogszabályjal. Ez nagyon fontos, hiszen Erdogan és a katonaság teljes mértékben elfolytják a demokratikus lehetőségeket, mégpedig közigazgatási módon oldják ezt meg. Nos, Európa elítéli mindezt, de sokkal többre van szükség. A tagállamok pénzt és legitimitást adnak Erdogánnak, de arról nem beszélünk, hogy a Törökországban ragadt menekülteknek milyen szörnyű helyzet, illetve hogy a kurdokkal mit tesz Törökország. Köszönöm, Kárasz kolléga. Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás nagyon kevéssé meggyőző most már, és ez a fejlemény még gyengébbé teszi, és nagyon fontos, hogy megfelelőképpen reagáljunk. Amikor 138 képviselőtől egy csapásra megvonják a mentelmi jogukat, az ellenzék köreiből származó parlamenti képviselőktől, és amikor a politikai kisebbséget ezzel kizárják a parlamentből, és megakadályozzák a mandátumok gyakorlásában, amikor az ellenzéki erők erőket ennyire gyakorlatilag elhallgattatják, akkor az történik, hogy az a mi elveinkkel és a mi jogállamról szóló elképzeléseinkkel ez teljesen összeegyeztethetetlen. Törökország demokrácia és jogállam szempontjából rossz úton indult el. Köszönjük, Anna Gomes következők. A Köszönöm, elnök úr. A terrorista, a tegnapi Isztambulban elkövetett terrorista cselekményeket határozottan el kell ítélnünk, ugyanakkor nem lehet ezt teljesen elválasztani Erdogan tetteitől. 138 képviselő mentemi jogát felfüggeszteni, ez a, tulajdonképpen a kurdok elleni újabb támadása, a kurd kisebbséget próbálják újra jogaitól ezáltal megfosztani a képviselet jogától a török kormány és Erdogán a kopenhágai kritériumokat semmibe veszik, a tanácsnak és a bizottságnak nem szabad engedni ennek a zsarolásnak. A demokratikus visszarendeződést, vagy antidemokratikus tendenciákkal nem jelennek meg ezekben a jelentésekben, a bizottság és a tanács dokumentumaiban egyértelműen reagálni kell, és nem szabad hagyni, hogy zsaroljanak a menekült helyzet miatt bennünket. Köszönjük, az asszony, egy percre kapszót. Mi? Köszönöm szépen, tisztelt kollégáim! Hogy reagálnak az európai képviselők a török parlamenti eseményekre? Jean Dündar újságíró olyan országot ír le, amely csak akkor tudunk tárgyalni, hogyha megfizetjük ennek az árát most különösen a HDP tagjait majd egy terror, terrorváddal bármikor elítélhetik, hogyha például részt vesznek egy békés tüntetésen tüntetésen. Most itt az ideje, hogy felszólaljunk, hogy hallassuk a hangunkat, és ezért nem fogadható el a tanács és a bizottság hallgatása. Most végre cselekedjünk, és ne, ne hagyjuk, hogy, hogy a vízumkönnyítést elintézzék Törökországnak a német Bundestagban van egy projekt, amelynek keretében a parlamenti képviselők védik a többi parlamenti képviselőt. Most ugyanezt kellene nekünk is tennünk a török parlamenti képviselőkkel, hogy a demokrácia reménye megmaradhasson a számukra. Köszönöm Mavrides képviselője a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a jogállamiság és a demokrácia szabályait Törökországban már nagyon régen lábbal tipolják, de most ennél sokkal rosszabbat, rosszabb témáról van szó, hiszen a török tartományokban ö, csendes népírtás folyik. Kurdok, kurdokat gyilkolnak meg, rengeteg kurd esik áldozatául ennek a folyamatnak, és Erdogán most megvonta a mentelmi jogát azoknak a képviselőknek, akik ezt eddig ellenezték. Az egyetlen struktúrált ellenzéki pártnak a képviselő, képviselőitől. Az ellenzék, különösen a kurd ellenzék békésen reagált és vannak olyan, köztünk olyanok, akik személyes szolidaritást vállalnak a kurd parlamenti képviselőkkel. Köszönjük Szakora Fasszony. A következő hozzászólók. 60 másodpercre kell belesűríteni a mondani valóját. Köszönöm elnök úr, biztos úr. Ez a mai vita is megerősíti azt, amit korábban mondtam. Egész egyszerűen fityethánynak a törökországi tragikus eseményekre, egész egyszerűen azért, mert más fontosabb, más szempontok fontosabb. Az EU-török menekültügyi megállapodás, amelyet az ENSZ is elítélt, ez okozza azt, hogy ennyire elnézek vagyunk Erdogannal, és ennek láthatjuk mi az eredménye. Soha nem látott helyzet alakult ki, az, hogy a kurd képviselőket így üldözik, ez, ez botrányos. Vízumentességetről tárgyalnak egy ilyen országgal, miközben kurd képviselők üldöztetésnek vannak kitéve a parlamentben. Ez nem egy elszigetelt eset, ez része egy átfogó Erdogan féle tervnek, amely miatt a tovább romlik majd a helyzet, az egész régióra kihatással lesz. Újra kell gondolni a politikánkat, akár szankciókat be kell vezetni Törökországgal szemben. Köszönjük, Pier Antonio Pianceri következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A mentelmi jog megvonása után és össz után, hogy, az, hogy a kurd barát párttól megvonták a jogaikat, egyértelmű a helyzet. Az a, parlamenti, a parlament működését akarja lehetetleníteni Erdogán, illetve szeretné, hogyha a kezében összpontosulna az, az összes hatalom. Azt hiszem, hogy ez alapvetően megváltoztatja kapcsolatunkat Törökországgal. Minden tárgyalási, jó, minden tárgyalási erőnket ladba kell venni, vetni, hogy ez megváltozzon és ne felejtjük el, hogy az antidemokratikus ország, egy antidemokratikus ország nem lehet a migránsválság megoldásának a kulcsa. Nagyon fontos, hogy az emberi jogokat, illetve a szabadság jogokat, a demokrácia alapértékeit tiszteletben tartsa Törökország, és ezt mondjuk el velük való párbeszédben. Köszönöm Papadakis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A mentemi jog megvonásáról szóló döntés egy újabb antidemokratikus lépés volt, és a végső célja mindennek az, hogy Erdogán kezében összpontosuljon minden hatalom. A HDP parlamenti párt képviselői így nem csak pertárgyává, üldöztetéstárgyává válnak majd, egyszerűen az egyik egész parlamentet bénítsa le ez az intézkedés. Nem tehetünk úgy, mintha ez a probléma, ez nem lenne jelentene problémát Törökországgal kötött megállapodásunk szempontjából. Léna Záma tíz éve törtött börtönben a mentelmi jogának megvonása után, és most megint ez történik, a képviselők jogának megsértéséről van szó

Caputo kolléga következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Törökországban 138 ellenzéki képviselő mentem jogát mondták meg, nagy az esély annak, hogy letartóztatják őket és perbe vonják őket. Autoriter államról van szó, egyre több kételj merel fel a bírói és igaz, a bírói és rendszer, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Messze állunk, úgy tűnik, a jogállamiságtól, és a médiával és a sajtószabadsággal is hadilában áll Erdogán rezsimje. Egyre többen, egyre többször fenyegetik meg az újságírókat, és egyre többször fizikai agressziónak is ki vannak téve. téve. Európának folyamatosan el kell mondania azt, hogy nem ért ezzel egyet, és elfogadhatatlanak tartja ezt, és szerintem ennek meg kell, nyilván, meg kell jelennie az EU-Törökország kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Konecsna képviselő következik. Tisztelt kollégáim! A török parlament elfogadta a kormány javaslatát, amely a képviselők egy negyedét megfosztaná a mentelmi jogaitól. Mindenki tudja, hogy ez mire megy ki. A kurdokkal szimpatizáló HDP pártot akarja megbénítani. Mi pedig ugyanakkor vízumkönnyítést akarunk adni ennek az országnak, amely nem demokratikus és amely az iszlám állammal kereskedik, és elnyomja a kurdokat, akik viszont az iszlám állam ellen harcolnak. Az Európai Unión, Unió tehát ilyen, sor, ilyen módon az iszlám államot segíti és a kurdok, kurdok ellen hat. Igenis sajnálatos, hogy a bizottság hallgat ebben a helyzetben. Szeretnénk tudni, hogy mit kívánnak tenni, mert hogyha nem veszik komolyabban ezt a helyzetet, akkor önök is hibásak lesznek abban, hogy a törökországi helyzet romlik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondja a biztos úr, hogy a bizottság aggódik. Nem tudom, hogy mennyire aggódik, de az biztos, hogy Ankara nem nagyon aggódik, amiatt, hogy önök aggódnak. Azt hiszem, hogy a menekült pakt, a menekülterekre vonatkozó paktum egyáltalán nem változtatja meg a helyzetet Törökországban, ott megvonják a képviselőktől a mentelmi jogot, ott a, a, bebörtönzik a az újságírókat, a civil, lakos, civil kurd lakosságot bubázzák, és elég furcsa az antiterrorista törvény is. A parlamenti képviselőket ellehetetlenítik, de önök, csak, önök csak félrenéznek. Egyáltalán az sem lehetséges, hogy békére, még a békére való törekvéseket is ellehetetleníteni, ellehetetleníteni Erdogán. Köszönöm szépen. Biztos úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A vita megmutatta pontosan, hogy mindannyian egyetértünk egy dologban, az, hogy elfogadhatatlan ez a döntés, amely 138 parlamenti képviselőnek kollektívan meg, megvonja a mentelmi jogát. Ez jogállami szempontból nem elfogadható, ezt el kell ítélnünk. Ez ellentmond minden demokratikus jogállami helyzetnek az, hogy és, és én a mentelmi jogi bizottságnak tagja is voltam, úgyhogy tudom jól, hogy miről beszélünk. Másodszorban ugyan, hölgyeim és uram, ha akarjuk, ha nem, el kell ismernünk azt, hogy Törökország földrajzi szempontból fontos helyzetben van, és Oroszországgal, valamint Egyiptommal együtt az az ország, ahol amely 90 milliós lagosságával kulcsfontosságú szerepet játszik közvetlen szomszédságunkban. Az Európai Unió működéséről szóló szabályzat is, szerződés is szabályozza, hogy az ilyen szomszédokkal hogy kell együttműködnünk, és közösen kezeljük a migrációs válságot, és együtt kell dolgoznunk Törökországgal a megoldásán. Vannak más területek, amelyeken, szüksége, amelyeken szükséges a tárgyalás, és e, ezeket a, a cselekvési terv foglalja össze. A cselekvési tervnek egy része az, hogy támogatjuk Törökországot a menekült válság megoldásában. Úgy gondolom, hogy már nagyon régen úgy gondoljuk, hogy egy olyan ország, amely ilyen sok menekültet befogadott, többet, mint bármely más ország, megérdemli a támogatásunkat. A cselekvési terven belül ugyanakkor más tervek is vannak. Vannak olyan területek, amelyeket szeretnénk most felgyorsítani. Ez például, egy ilyen például a vízumkönnyítés ügye is. Törökország szeretne az Európai Unió tagja lenni, nem Európa szeretne Törökország tagja lenni és szeretnének a törökök Európába utazni, mégpedig vízum nélkül. Hogyha ez a törökök kívánsága, akkor ezt mi garantálni tudjuk, csak vannak ehhez e, ennek bizonyos feltételei. És ez a helyzet most. Én értem, tehát Törökország mindig kifejezi az Európai Unióhoz való csatlakozásának kívánságát, ugyanakkor úgy tűnik, hogy mind, mindig ellenkező irányba próbál elmozdulni. és Erdogán elnökkel össze kell ülnünk, és meg kell kérdeznünk, hogy most komolyan veszik ezt a kívánságukat, vagy nem. Mi készen vagyunk befogadni őket, de csak európai feltételek mellett a jogállamiságot nem lehet, a jogállamiság nem tárgyalás kérdése egységes vélemény van arról, hogy milyen demokratikus játékszabályok szerint kell játszani az Európai Unióban, minden tagországnak meg kell ezeknek felelni. Európa, ahogy most látom, nem kell, hogy féljen Erdogán tól mi a saját útjukat járjuk, és ragaszkodunk az elveinkhez, és érdekünkben áll, hogy jó szomszédi viszonyt ápoljunk Törökországgal, de nekik is ennek megfelelően kell viselkedniük, cselekedniük, és a bizottság az elvekhez való ragaszkodással biztosítja fog, biztosítani fogja majd azt, hogy ez meg is történjen. De kérem értsék meg, hogy a szomszédjával az ember beszélni, bemennek beszélnie kell, mert csak így tudja békésen megoldani a dolgokat. Köszönöm szépen. Ez zárjuk a vitát, és tovább lépünk a következő napirendi ponthoz.